Uh, dear colleagues, please, uh, can I, can I ask you to take your place? Kérem mindenki foglaljon helyet, mert még van két fontos napirendi pontunk. Kérem. Mr. Reporter. so, dear colleagues, let's go on because we have still two Kérem, még van két napi rendi pontunk, úgyhogy most szeretném bejelenteni a szavazásunk eredményét. Lázaros, Lázaró úr 19-en szavaztak mellette, egy valaki ellene, egy tartózkodással. Leo Brinkát úr 11-en mellette, ellene 9-en, és egy ö, tartózkodó. Joao Figueiredo 19-en mellette, senki se szavazott ellene, és ketten tartózkodtak. Köszönjük szépen, hogy részt vettek a meghallgatáson, köszönjük a kérdéseket, és most kérem, hogy a következő napi rendi pontra térjünk át. Szárvámász úr van itt velünk, aki majd jelentését, illetve véleményét fogja most bemutatni az EU működésének reformja. Itt az Európai Unió költségvetésének ellenőrzési joga a parlament részéről kiterjed az összes európai intézményre. Ez a lényege. Itt van a főtitkárságtól is az illetékes személy, és Szárváma úr kapja most a szót meg. Köszönöm szépen. Igen, valóban. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezt a véleményt én írhattam, azért is van ez így, mert tulajdonképpen egy rendkívül fontos jelentésről van szó, Ferhofstadt úr jelentése ez, és reméljük, hogy a véleményünk is fontos lesz majd ebben a folyamatban. Most röviden szeretném bemutatni a legfontosabb pontjait a véleménytervezetemnek. Először is reménykedem benne, hogyha megvizsgáljuk, hogy milyen jövőbeli fejleményekre számíthatunk, illetve hogyan néz ki a jelenlegi intézményi háttér. Ezért mi mindenképpen azt szeretnénk elérni, hogy az összes európai intézmény amelynek költségvetése van. Mindenképpen a parlament ellenőrzési joga alá kellene essen. Ez a lényegét képezi az egész uniós felépítésnek, és én úgy gondolom, hogy az unió gyengeségét mutatja azt, hogy ez jelenleg még nem valósul meg ilyen formában. Tehát az a legfontosabb, hogy a parlament ellenőrzési joga kiterjedjen az összes európai intézményre. Természetesen ez azt is jelenti, hogy nem csak a bizottság, hanem a tanács is az ellenőrzési jogunk alá kellene tartozzon. Másodszorban pedig azt szeretném kérni, hogy a pénzügyi rendeletet olyan értelemben módosítsuk, hogy a mentesítési eljárás szempontjából is világossá váljon, és ezen keresztül arra gondolok, hogy szankciókat kellene bevezetnünk arra az esetre, ha a mentesítést nem tartanák be. És végül pedig azt szeretném javasolni, és itt megint csak egész délután erről beszéltünk, és nagyon sajnálatos az, hogy bizony, néha olyan helyzetben vagyunk, hogy például a számvevőszéki jelöltek kinevezésével kapcsolatban a jelentés, illetve a szerződés is kimondja, illetve hogy amit a szerződés kimond, az egyszerűen túlságosan ködös, az ö, értelmezésektől függ, és pontosan ezért én úgy gondolom, hogy világosabbá kellene tenni. Éppen ezért szerintem fontos lenne az európai állampolgárok szempontjából, hogy ők is komolyan vegyék ezt az egészet, hogyha megvizsgáljuk az Európai Uniós költségvetés kiadási oldalát, akkor bizony nagyon fontos az, hogy a számvevőszék mennyire kulcsfontosságú szereplő mindebben. Ugyanakkor a számvevőszéki tagok kinevezésére vonatkozólag is nagyobb beleszólásunk kellene, hogy legyen. Én úgy gondolom, hogy a számvevőszéknek mindenképpen figyelembe kéne vennie azt, amit a mi szakbizottságunk kimond. Ezek a legfontosabb kérdések, amelyekről szó esik a jelentésemben is, és természetesen bármikor nagyon szívesen várom a kérdéseket. Köszönöm szépen! Fogan úr szeretett volna kérdést feltenni. Öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a jelentést. Ez egy nagyon sok mindenre kiterjedő, fontos vélemény, lenne néhány megjegyzésem, néhány kérdésem. Természetesen a frakciónk, az SND mindent megtenne annak érdekében, hogy a parlamenti elszámoltathatóságot, az európai költségvetés parlament általi felülvizsgálatát, ellenőrzését minél szélesebb körülvét tudjuk tenni. Nézzük meg, hogy mit jelent például az, hogy a közvetlen kinevezés kérdése, illetve a pénzügyi rendelet naprakészé tétele, hogyan függenek össze. Nem pontosan látom, hogy ez mit jelent. Ez egy konkrét szerződésmódosítást jelent, vagy mit? Ezt azért a, teszem fel ezt a kérdést, mert ezt az afko nak írjuk meg, és tulajdonképpen ők azért is írnak jelentést erről a témáról, mert szeretnék megvizsgálni azt, hogy az európai szerződést hogyan és hol kellene módosítani. Egy másik fontos téma, amelyre mindenképpen szerettem volna felhívni a figyelmet, ez a szankciókra vonatkozó 9-es bekezdés hiszen szeretnénk, hogyha itt a szakbizottsági tagok arra irányuló kérése, hogy komolyan vegyük a parlament ellenőrzési jogát, megvalósulnának. Ez számunkra rendkívül fontos, és a szankciókon keresztül nem tudom, hogy mennyire tudnánk ilyen irányú változásokat elérni, Én szerintem egyfajta csomagot kellene létrehozni, hogy megvizsgáljuk azt, hogy hogyan nézhet ki mindez. Aztán itt van a hatos bekezdés, amelyben azt vizsgálhatjuk meg, hogy hogyan néz ki a helyzet az Afkónál. Én azt gondolom, hogy amennyiben mi az összes mm, ügynökségre kiterjedően egy egységes megoldást javasolunk, az nem biztos, hogy a parlament ellenőrzési jogát segítené. Köszönöm szépen a kérdés és a jelentéstevőnek is köszönöm szépen a vélemény megírását. Én azt hiszem, hogy egyetértek az elhangzottakkal. Ezek fontos kérések, követelések a mi szakbizottságunk részéről. Ugyanakkor egy kicsit dilemmában is vagyunk, hiszen a Verhofstadt jelentést olvasva egy egészen másfajta Európai Unióról van itt szó, egy külügyminiszterrel, pénzügyminiszterrel, hatalmas változásokról van itt szó az intézmények szerkezetében. Egy olyan EU képét, képe rajzolódik ki, amely egy újfajta európai költségvetést fogalmaz meg, európai adókkal, saját forrásokkal, befektetésekkel, és az Európai Központi Bank, illetve az Európai Beruházási Bank szerepének erősítésével. Ezek mind olyan aspektusok, amelyek arra mutatnak rá, hogy mindennek van valamiféle költségvetési vetülete is, és ezen keresztül költségvetési ellenőrzésre vonatkozólag is. Természetesen meg kell vizsgálnunk azt is, hogy mennyire kívánunk részletekbe bocsátkozni, és mennyire van értelme annak, hogy újfajta Európai Uniós költségvetést dolgozzunk ki a jövőre vonatkozólag, mint ilyen elképzelhető az is, hogy a mi szerepünk sokkal fontosabbá válik a jelenlegihez képest az intézmények elszámoltathatóságának szempontjából is. Hiszen hogyha a költségvetést a saját forrásokból finanszírozzuk, akkor fontos az elszámoltathatóság is, illetve ez még tovább mutat az Európai Unió költségvetésén. Vagyis meg kellene gondolkodnunk azon, hogy hogy néz ki ez a jelenlegi agályaink szempontjából, Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy mások nem kívánnak hozzászólni. Köszönöm, Szárválmász úr következik, hogyha esetleg kívánnak, kíván erre reagálni. Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket. Természetesen már a bevezetőmben is talán ki kellett volna mondanom azt, hogy várom a javaslatokat, szeretném javítani ezt a szöveget, tehát várom a módosításokat, és először is Bejonsz úrral kezdeném. Itt filozófiai kérdések is felmerültek, természetesen Nagyon gyorsan változhatnak a dolgok, lehet, hogy sokkal gyorsabban, mint ahogy azt mi gondoljuk most. Egy-két év múlva elképzelhető, hogy egészen más helyzettel kell majd számolnunk, és én úgy gondolom, hogy a következményeket jó lenne, hogyha már most ismerhetnénk, de hát sajnos nem ismerjük, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz most részletekbe bocsátkozni az önök kérdéseivel kapcsolatban, és én úgy gondolom, hogy ha megvizsgáljuk azt, hogy hogyan fog kinézni ez a szöveg, akkor tulajdonképpen nagyon nehéz a megfogalmazást hozzáigazítani a jövő kihívásaihoz, hiszen itt nem tudunk kristálygömbből varázsolni, nem szeretnék én sem részletekbe bocsátkozni. Éppen ezért várom a módosításokat következő keddig bezárólag. De én magam is elgondolkoztam ezen, és természetesen várom, hogy közösen egy sokkal jobban megfogalmazott vélemény adjunk ki a kezünk közül. Jelenleg azonban nagyon nehéz ezt kimondani. Talán egy kritikus megjegyzés, 9-es bekezdéssel kapcsolatban. Mire is gondolok én itt? Igaziból már olyan sokszor frusztrációt kellett megélnünk, hogy tényleg őszintén megmondjam ezt. Éppen ezért azt szerettem volna, hogy megnézzük, hogy hogyan gondolkodnak erről őszintén a kollégák. Én szeretném, hogyha egy eléggé erőteljes megfogalmazást tudnánk kiadnunk a kezéből, kezünkből, De hogyha az AFKO nem teszi meg a szükséges lépéseket, akkor tulajdonképpen minden hiába való. De én azt gondolom, hogy azért definíciókra mindenképpen szükség van, valamiféle konkrétumokra, hogyha, legalábbis, hogyha ez a feladatunk. Akkor valamennyire erőteljesnek kell maradnunk, mert különben semmi értelme nincs az egésznek. Most, hogy mennyire bocsátkozunk részletekbe, az megint más kérdés. de ez volt az, ami vezérelt engem. Szerettem volna azokat a szankciókat is lefesteni, amelyek az egész folyamat nem betartásából adódnak. A kettes és a hármas bekezdéssel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy itt valójában az a kulcs, hogy amikor akkor a levél eltér a valóságtól, vagy valós helyzettől, akkor milyen konkrét szankciókat tudunk alkalmazni? Fontos lenne itt tehát ötleteket gyűjtenünk, azzal kapcsolatban, hogy hogyan néz ki ennek az egésznek a szellemisége, és a gyakorlatban ezt hogyan lehet átültetni. Én szerintem egyértelmű, hogy van különbség a kettő között, és elég gyakran meg is mutatkozik ez a mindennapi munkánkban. Tehát fontos lenne elgondolkodni azon, hogy mit kívánunk konkrétan tenni. Most az, hogy újra kívánjuk-e fogalmazni a szerződést vagy sem, erre nem tudok választ adni, de az biztos, ez nem a mi feladatunk, de az biztos, hogy ebben a mostani véleményben nekünk az a feladatunk, hogy a lehető legkeményebben fogalmazunk, minél messzebb elmenjünk. Én így gondolom, ez lenne a legfontosabb. Ez lenne az a három ö, kérdés, amelyet meg kell vitatnunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A módosítások benyújtásának határideje szeptember 13 jövő héten, a kontban az elf, a szavazás pedig október 12-én, és utána kerül sor az AFKO-ban a jelentés elfogadására. Köszönöm szépen. A következő napi rendi pont a kont jordániai missziója, jordániai és libanoni missziója. Úgy döntöttünk, hogy Jordániába és Libanonba küldünk egy küldöttséget ez az országban, országokban él a legtöbb palesztin menekült, Jordániában több mint két millió és több mint fél millió Libanonban. Szeptember 20-tól 23-ig lesz ez a kiküldetés, nyolc tag vesz részt, elnökünk is, és bizonyos konkrét döntésekről beszélhetünk, konkrét kérdésekről. A DJ Nia részéről itt van Guillaume Fenn, akit sok szeretettel köszöntök, illetve Fabien Besson, és akkor örülök, hogy itt vannak. Azonnal meg is adjuk a szót, hiszen várjuk ezt a tájékoztatást és aztán nyilván lesznek kérdések. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Tessék, önöké a szó. Köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülünk, hogy együttműködhetünk ezzel a kiküldetéssel kapcsolatban, mert több találkozóra került sor, az igazgató Michael Kerr találkozott többször is Gressle asszonynal, és augusztus 31-én is volt egy meghívás. Nagyon röviden beszélek az ügynökség bemutatásáról, és Jordániáról és Lebanonról a kollégánk fog beszélni, illetve a költségvetési digiből is itt van egy kollégánk, hogyha van kérdésük ezzel kapcsolatban. Az EURISE nagyon jó munkát végez a eh, helyszínen. Eh, Jordánia, Szíria, Libanon, eh, Cisjordánia és a Gáza övezet kb. 1 milliárd USA dollár költségvetése van évente, ez, a, ez a költségvetés ez évről évre növekszik. A leg, a, az elmúlt öt évben kb. 5 millió menekültnek segítettünk, kb. fél millió gyereket juttattunk oktatáshoz, rengeteg egészségügyi intézményt működtettünk, ebben a régióban kb. 5 millió embert látunk el nagyon specifikus adottságok között. A gázai háború eh, során ez volt az egyik eh, kevés ünnökségek egyike, amely már helyszínen volt, és azonnali ellátást tudott nyújtani a szükséget szenvedőknek a gáza övezetben, az infrastruktúrájának és az installációjának követ, köszönhetően. Az Európai Bizottság elege, elégedett a munkánkkal, és eh, értékelte a munkánkat. A munkánk nagyon specifikus, ez egy nagyon egyedi ENSZ így, ügynökség. A munkatársa 90%-a operatív munkatárs, oktatók, tanítók, orvosok, nővérek, akik a helyszínen dolgoznak iskolákban és kórházakban, és ez az is, azt is elmagyarázza, hogy mennyire nehéz a költségvetést kezelni, nagyon kicsi a mozgásterünk, nagyon kevéssé tudjuk korlátozni a költségvetést. A költségvetés 80%-a az operatív munkatársak kifizetésére szolgál. Az Európai Unió három ö, ö, csatornán finanszírozza az ö, ügynökséget, tehát az alapoktatást, az alapegészségügyi ellátást és a szociális juttatásokat, szolgáltatásokat az ügynökség program költségvetéséből finanszírozzuk, és az Európai Unió kb. 100 millió eurót fordít évente az ügynökség társfinanszírozására. Emellett két másik csatorna is van, a sürgősségi csatorna alap, illetve bizonyos specifikus projektek, amelyeket működtetünk. Az Európai Unió összesen kb. 120 millió euróval finanszírozza, segíti az ügynökséget, és a tagállamokkal együtt ez kb. Az, a teljes költségvetés 40%-át teszi ki. Mindemellett két problémánk van, mert az ügynökségnek, ahogy mondtam, egy milliárd dollárnyi költségvetése van évente, a társfinanszírozáshoz van 100, 660 dollár, millió dollár per év költségvetésünk, az ügynökség évente kb. 100 millió dolláros deficitet termel, és nagyon nehéz ezt a pénzügyi hézagot megszüntetni, és minden novemberben, decemberben visszajövünk az Európai Unióhoz, mert nem tudjuk, hogy hogyan fizessük a munkatársakat, hogyan tartsuk nyitva az iskolákat, hogy érjük el, hogy ezeket ne kelljen bezárni, mert nincsen megfelelő költségvetés az utolsó két hónapra. Az év végére, minden év végén az Európai Uniótól további pénzekért könyörgünk az Európai Uniónak, és az egész ügynökségnek a fennmaradás megoldása van most itt, forog itt kockám. Egyes donorok egyre kevesebbet adnak az ügynökségnek, egyes államok beszüntették a finanszírozást. Most szeptember 5-én a költségvetésünk már el, lassan elfogy, tehát hogyha nem finanszírozzuk az UNRVA-t külön pénzekkel, az hónap végére be kell zárnunk az iskolákat. Minden évben felmerül ez a kérdés. Tehát három kulcsfontosságú üzenetünk van, és nagyon nagyon értékelnénk, hogyha segíteni tudnának nekünk ezen három kulcsfontosságú probléma megoldásában. Az egyik az UNRV a kiváló munkát végez, és azt szeretnénk, hogyha a belső reformfolyamatot mindazonáltal folytatnák, átláthatóbbá tennék a költségvetést, jobban koncentrálnának az alapszolgáltatásaikra, és ne próbálják a szolgáltatásaikat további területekre kibővíteni. A második üzenet a donorok körét bővíteni kell. Az Európai Unió mindig az utolsó lehetőség, az öbölországok, esetleg többet nagyban, nagyon mértékben hozzájárulhatnának a munkánkhoz. Norvégiától, Kanadától semmit nem kaptunk. Ahelyett, hogy mindig az EU-t kérjük ezen pénzügyi hézag megszüntetésére talán a donorok körét kellene bővíteni. A harmadik kulcsfontosságú üzenet a következő. Az, enged, az, az ENSZ öm, az ENSZ közgyűlését kérnénk arra, hogy nagyobb költségvetéssel lássanak el bennünket. Eddig csak önkéntes hozzájárulásokból élünk. Az a közgyűléstől pedig a teljes költségvetésnek nem, kevesebb, nem több, mint 2%-át kapjuk a munkatársak képzésére, felkészítésére, tehát ezt is lehetne növelni ennyiben hagynám, és nagyon örülnék, hogyha a kérdéseikre válaszolhatnék. És Fabient pedig megkérem, hogy egészítse ki az általam elmondottakat. Köszönöm szépen. Ah, hadd mondjam el Libanon példáján, hogy a szíriai válság milyen hatással volt az ügynökségre. Libanonban 270 ezer palesztin menekült van, ezek a menekültek már most nagyon nehéz helyzetben vannak, kényes helyzetben vannak, korlátozott jogaik vannak, korlátozottan férnek hozzá a közszolgáltatásokhoz, munkahelyekhez. A libanoni költségvetés már eleve nagyon nehéz helyzetben volt, amikor az szíriai menekültek megérkeztek. Az libanoni UNVRA és a többi országban is az UNRVA reform folyamat alatt állt, egészségügyi és oktatási szolgáltatásokat tekintve a menekültek megérkezése azonban a reformra ellentétes hatást vált ki, hiszen azonnal meg kellett szervezni a szíriai menekültek ellátását. Az UNRÁT a az általános költségvetésből is finanszírozzuk Libanonban és Jordániában, főleg Libanonban. Bilaterális segítségnyújtás és a szíriai válságra létrehozott speciális forrásból finanszírozzuk tehát eh, az ügynökség munkáját. Elmondtam tehát, hogy az általános eh, költségvetésen kívül a bilaterális segítségnyújtás programból, illetve egy eh, új alapból amely a szíriai válság kirobbanása után jött létre, ebből finanszírozunk tehát az ügynökséget. A Single Support Framework 2014 és 2016 között ennek keretében 10 milliót adtunk az UNRWA-nak, 5 milliót a, a mm, lakatási körülmények létrehozására, és 5 milliót pedig a oktatásra. Emellett további forrásokat hozunk létre a Libanon megsegítésére, a libanon menekültek megsegítésére a szíriai válság um, után. 4 milliós támogatást adtunk, hogy javítsák a lak, lakhatási körülményeket a táborokban, illetve van egy 16 milliós programunk előkészületben, a Madra eh, Trust Fund részéről. Ezen kívül támogattuk a Nahel Bahedi tábor újjáépítését Tripolis elővárosában. 12 milliós programot egy a stabilitás és béke eszközből finanszíroztuk, illetve 14,5 milliós támogatással várjuk a bizottság jóváhagyását. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen az anyagokat, amelyeket megkaptunk. Két kérdésem van. Talán a kollégák is szeretnének majd kérdéseket eh, feltenni, mert eddig még senki nem kérte a hozzászólás lehetőségét. A kérdésem a következő, hogy hol a különbség az Európai Uniós finanszírozás között Libanonban és Jordániában. Tudom, hogy vannak különbségek, hogy lássuk, hogy mi a különbség a kettő között, illetve kaptam egy információt, 2016 januárjától, ha jól tudom, van arra lehetőség, hogy az UNA fizeti az egészségügyi ellátást, Korábban minden 100%-ban az UNRWA fizetett, most azonban a menekülteknek kell hozzájárulniuk az egészségügyi az 5%-ban, hogyha a Vöröskereszt kórházban látják el, és 15%-ban, hogyha állami kórházban. Mi a helyzet ezzel? Az ügynökség meg akarja ezt újra változtatni, vannak-e nehézségek ezzel kapcsolatban? Hallottam bizonyos tüntetésekről ezzel összefüggésben, hogyha konkrét tényeket kaphatnánk ez jó lenne. Köszönöm szépen. A legnagyobb különbség Jordánia és Libanon között a következő. Jordániában a legtöbb menekült rendelkezik állampolgársággal, és dolgozhat is. Ez azonban nem így van Libanonban, ez egy nagy különbség. Ugyan Jordániában van a legtöbb menekült, de kisebb a költségvetés, amit erre az országra fordítunk operatív szinten. Ami az egészségügyi reformot illeti, ahogy mondtam, az UNRWA éppen, az UNRWA kapcsolatban éppen megkezdődött az az egészségügyi és oktatási szolgáltatások reformja, de természetesen, mivel rengeteg új menekült érkezett, ez újabb terheket vetett fel. Politikai problémák is voltak a táborokon belül, illetve hát a kommunikáció sem volt éppen tökéletes főleg ami az egészségügyi reformot illeti, ezt nem üdvözölték, és demonstrációkra is sor került. Nem, nem vagyok tudatában a legújabb információknak, de ha jól tudom, a reformot felfüggesztették eh, további egyeztetés érdekében, a menekült táborokban egyeztetés folyik eh, a vezetéssel. Ha jól értettem, a paleszti menekülteknek nem kellene többet fizetniük, egyszerűen csak a rendszer változik, de nem igazán magyarázták el jól ezt. Lehet, hogy önök is tudják, hogy a menekültáborokban nyug, nyugtalanság volt, és a szíriai válság kirobbanásával feszült volt a helyzet. Egyes menekültáborokban egyes menekültáborokban dzsihadisták húzták meg magukat, és nagy politikai visszáságokra, visszájokra került sor a menekültáborokon belül is. azzal kapcsolatban, hogy kiengedjék-e őket, vagy nem, vagy hívják-e a hadsereg segítségét. Nem régiben e, egyes személyeket átadtak a libanoni hadseregnek, ez pozitív jel. A helyzet azonban továbbra is rendkívül nehéz. Biztos vagyok benne, hogy további információk jutnak majd el önökhöz. Nem csak arról van szó, hogy több menekült érkezik a táborokba, hanem a szíriai válság politikai következményei, valamint az ez által kiváltott további feszültség a táborokban, menekült táborokban és a menekült táborok környékén negatív hatással van az UNRWA a reform lehetőségeire. Köszönöm szépen. Matthias Bulhard, és itt van az UNRWA, UNRWA részéről. Örülök, hogy eljött. A küldöttségünket próbáljuk felkészíteni. Hogyha szeretne hozzászólni, vagy nem tudom, hogy hallotta a kérdést, a választ, esetleg, hogyha szeretne bármit is elmondani ezzel kapcsolatban, tehát ami felkészít bennünket erre a misszióra, az jó lenne. Köszönöm. Thank you, Madam Chair. Uh, thank you very much for recognizing... Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen, hogy meglátott, és hogy megadta nekem a szót. Nem akarok sok mindent hozzáfűzni az elhangzottakhoz, csak megragadnám az alkalmat és köszönetet mondanék a szakbizottságnak, hiszen nagyon fontosnak tartom, hogy önök helyben is megvizsgálják a helyzetet, lássák, hogy milyen programokat hajtunk végre az Európai Unió forrásainak segítségével. Elkéstem, ezért lehet, hogy nem hallottam a kérdés egészét, de ha jól értem, akkor az egészségügyi reformra kérdeztek rá. Az igazgatónk ezen a héten Brüsszelben jár, csütörtökön és pénteken itt lesz, konzultál az Európai Uniós szervekkel is. Szíria ügyében is ő lesz az igazgató, úgyhogy Libanon mellett most már Damaszkusz és az ő az ő hatáskörébe tartozik, gondolom eh, Damaszkuszban vele is találkozhatnak majd. Ami az egészségügyi reformat illeti, ha jól tudom, a palesztin menekülteknek nem közvetítettek teljesen világos információt, mi megpróbálunk a lehető legvilágosabban kommunikálni a reformról. Azt hiszem, hogy félreértésre került sor, és politikailag vissza is éltek az információval, hogy egészen világosan fogalmazzak, a bizottságbeli kolléga is ezt fogalmazta meg, politikai ügyet csináltak az egészből, valójában már nem is annyira az egészségügyi reformról szólt az egész, hanem arról, hogy bizonyos politikai erők Libanonnal és az unrával szemben pozícionálták magukat. És ha megengedik, akkor a Jordán állampolgárságról is ejtenék néhány szót. Jordánia valóban nagyon nagy lelkűen adott állampolgárságot, illetőleg időleges állampolgárságot bizonyos menekülteknek. Itt fontosnak tartom a különbségtételt, mert Jordánia ezt humanitárius gesztusnak szánta, de ne, ez nem szükségszerűen egyenértékű a teljes integrációval, hiszen, hiszen ez az állampolgárság visszavonható. Lehet, hogy önök között vannak németek is, és ha így van, akkor önök minden bizonyal tudják, hogy ha visszavonható egy állampolgárság, akkor az nem egy teljes jogú állampolgárság, hanem csak egy eszköz, hogy a vele rendelkezők szabadon utazni tudjanak. Az elmúlt években azt láthattuk, hogy Jordánia a, ezen útlevelek megújításának idejét is lerövidítette, már nem két évre adják ki ezeket az útleveleket, hanem egy évre, sőt sok esetben nem is hajlandóak már ilyet kiállítani. Ezt csak a félreértések elkerülése miatt szerettem volna elmondani, tehát nem teljes körű integrációról van szó. Köszönöm. Köszönjük szépen. Úgy látom, hogy senki nem kér már szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottságnak is, és az órának is. Ha lesznek további kérdéseink, akkor azokat majd továbbítjuk önöknek, hiszen most dolgozunk az út előkészítésén. Szeptember 26-án lesz a következő kont ülés, gyakorlatilag a misszió után, az ut- delegációs után. Azt hiszem, nekem is lehetőségem lesz elutazni, önökhöz, úgyhogy akkor majd beszámolunk a szakbizottságbeli kollégáknak az útról. Köszönöm szépen. Szerintem nagyon jól gazdálkodtunk ma az idővel. Még úgy is, hogy nagyon fontos feladatok vártak ránk. Köszönöm mindenkinek, köszönöm mindenkinek az együttműködést, és találkozunk hamarosan. Köszönöm. Szép estét mindenkinek. Maybe just to add the last thing, uh... So the next meeting is 26 of... Még egy dolgot hadd mondjak el, szeptember 25-én lesz egy ülésünk, de szeptember 29-i ülést töröltük, tehát szeptember 29-én nem lesz ülés. Mindenkinek kellemes délutánt találkozunk a legközelebbi ülésen.